jeweils vier Minuten. Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir anfangen? Dass wir, wir haben ja hier vier, 16, 20 Minuten. Präsidentin! Az elnök asszony. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen guten Morgen. Tisztelt kollégák, mindenkinek jó reggelt kívánok, és megnyitom az ülést. Első napi rendi pontunk ma közös vita a finanszírozási eszközökről, és több jelentés is előttünk van. Először is Gőrenz úr második olvasatra történő ajánlása, a fejlesztés együttműködés finanszírozási eszköze. Ajánlás második olvasatra Lochbilla, illetve Gál Kinga asszonytól, a demokrácia és az emberi jogok világban történő elmozdításának finanszírozási eszköze. Ezután ajánlás második olvasatra G. Mitchell jelentése a fejlesztési működési finanszírozási eszköz, és ajánlás második olvasatra Helmut Scholz jelentése az iparosodott országokkal folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozása. Először minden jelentés készítő megkapja a szót. Elsőként Gőrenc úr fog négy percig beszélni. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Az Ákácsi országok kísérő eszközéről van szó, a banán támogatásra. Második olvasatban vagyunk most. Mi maximális intézkedéseket kértünk azon AKC